Good morning, everybody. Good. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Good, good, good morning, everybody. Yeah. Yeah. Okay. Monsieur Sarvama, vous êtes... Yeah, good morning. Good morning everybody. Good morning. Ich eröffne... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Folytatjuk a szakbizottság ülését ma a mentesítésről, az ügynökségek mentesítéséről. Hét ügynökség képviselői eh, vannak itt, azon hét ügynökségről van eh, Eurofát, EFSA, EFID, eh, Frontex és egyéb ügynökségek, akiket Ayala Sender asszony választott ki. Tehát Eurofund, EFSA, EIT, Frontex, EMA, EBH. Meg is fogom adni a számvevőszik illetékes tagjának Christian Archambónak a illetve Rimantas Szátyusznak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem az ügynökségekkel kezdeném, hanem azzal kezdeném, hogy Gratulálok önnek ah, ahhoz, hogy újra választatták ezen szakbizottság elnökének. Azt hiszem, hogy ma rövidre foghatom, mert az egyes ügynökségekről szóló külön jelentésről, illetve a nyugdíjalapról a szervevőszék által közzétett jelentéssel együtt az eredmények összefoglalóját is közzétettük. Ez egy összefoglaló jelentés, amelynek nincsen jogi kötőérvénye, de mindazonáltal azt gondolom, hogy ez kiválóan általánosan összefoglalja az ügynökségekre vonatkozó megfigyeléseinket a 2015-ös évből. Talán már meg is kapták ezt, ezért csak néhány dologra térnék ki. Természetesen hadd mondjam el, hogy a jelentések második hivatalos bemutatására kerül sor részemről. Az első a támogatási programokról szólt, és azt mondtuk, akkor az volt a következtetésünk, hogy általánosságban az jogszabályoknak megfelel a támogatások kiutalása. Most úgy látjuk, hogy ami az jogszabályoknak való megfelelést, a compliance-t illeti, ez az ügynökségek esetében jó, tehát jó a helyzet. 41 ügynökség van, ezek nagyon fontos testületek az európai politikák végrehajtása szempontjából, és ezek egy hálózatban működnek együtt. Szeretnék köszönetet mondani az ügynökségek hálózatának a kiváló együttműködésért. Sikerült jó személyes kapcsolatokat kialakítani, és eh, a számvevőszék munkatársaival nagyon jó volt az együttműködés az ügynökségek részéről. Eh, így eh, a jelentés részleteit megvizsgálhatjuk, illetve a külön jelentés részleteit 2015-ös évre. Van egy külön jelentés a támogatásokról, illetve egy az EIT speciális ügynökségről, az EIT. Nagyon fontos, hogy előre tekintsünk, ne visszanézzünk, és ne öm, üljünk a babérjainkon, hanem folytassuk a munkát. 2,8 milliárd euróra rúg a költségvetés 2015-ben, ez az európai költségvetés 2%-át teszi ki, ez nem túl sok, de tudva azt, hogy a költségvetés nagy részét a megosztott menedzsment elveinek megfelelően kezelik a tagállamok, a kormányok, az ügynökségek, ez egy eléggé jelentős összeg. ezeren dolgoznak itt, az Európai Unió 500 millió lakosához képest ez semmi, de mégis a tízezer ember nagyon fontos és nagyon jó munkát végez. A legtöbb ügynökségben az önök ellenőrzése alá tartozó ügynökségben az, az elszámolást az független audit cégek végezték, de a szembevőszék ellenőrizte az auditorok és a könyvvizsgálók munkáját. Az általános következtetések tehát megfelelnek a számvevőszék feladatának, felelősségének, és mi bólintottunk rá el ezekre a jelentésekre. 42 éves jelentést adtunk ki, tettünk közzé, ebből 32-ben kell mentesítési eljárást lefolytatni a KONT bizottságban, de a többi is fontos, mert az ügynökségek munkája az különböző európai parlamenti szakbizottságok túl is függ. Ami a véleményeinket illeti, a véleményeket illeti, ez a, ugye a külön jelentéseinknek a legfőbb része. Általánosságban eh, ezek nem minősített vélemények. A 42, ami a 42 ügynökséget illeti, és a 42 külön jelentést illeti, ebben 40 ügynökség tisztának számít, tehát nem minősített véleményt kellett készítenünk. Egy minősített véleményt készítettünk éves elszámolásról, ez a Frontex, re vonatkozik, és egy, egyet pedig készítettünk, egy minősített véleményt készítettünk a, az Innovációs és Technológiai Intézet tranzakcióinak jogszab, mm, jogszerűségével kapcsolatban, szabályszerűségével kapcsolatban. Ezekre vissza fogok térni. Most röviden megemlítem, megemlítenék néhány egyéb megjegyzést, amelyek az számvevőszék által készített éves jelentések és vélemények kívülesnek, de mégis úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos forrás arra nézve, hogy a az ügynökségek a munkájukat javítani tudják, illetve a jogszabály alkotó a parlament részére is fontos információforrás lehet ez a jogszabályi alkotó munka javítására. Néhány megjegyzés, az első, ami évről évre felmerül, ez a carryoverek, tehát az átvitt összegek, ez 32 ügynökségre vonatkozik eh, idén, 2015-ben, eh, 2014-ben pedig 28-ra vonatkozott, tehát ez egy eh, nagyon egyértelmű jelenség, ezzel mindenképpen, ez egy trend, ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Ezen, ami az átvitt összegeket illeti, a mi véleményünk szerint Tulajdonképpen az ügynökségek működésében ez nem jelent problémát. Az auditorok úgy gondolják, hogy természetesen, hogyha ezeket szám, be kell vonunk a számításba, ezt megtesszük, de egyesek ezek közül már ö, tulajdonképpen mindennaposnak tűnhet, mert hogyha a független ügynökségek a kockázatvállalásban is valamennyire függetlenek, akkor a költségvetés végrehajtása sem lehet százszerzelékos. Ezért úgy gondoljuk, végig kell gondolnunk, hogy a költségvetési előirányzatokat hogyan tudjuk kezelni. A carryoverek, az átvitt összegek tulajdonképpen ösztönzőt is jelenthetnek az ügynökségeknek arra, hogy hatékonyan hajtsák végre a költségvetést. Ez az egyik ösztönző, bár bizonyos mértékig a költségvetési teória, éves költségvetési eh, teória szerint a költségvetési év lezárul az év végén, és le kell nullázni a számlákat, hogyha a tiszta költségvetési elméletet vesszük figyelembe. Itt az ideje a végig gondolni, hogy hogyan lehet ezt a problémát megold, megoldani, tehát a jogos eh, eh, átviteleket, végig lehetne gondolni az pénzügyi rendelet új változatának elkészítését. A közbeszerzés mindig is problémás volt, most is problémás. Négy ügynökségről jelentették, jelentettük azt, hogy nem feleltek meg teljes mértékben a közbeszerzési szabályoknak. A szabályok, a közbeszerzési szabályok célja az, hogy a verseny megmaradjon. Emellett azt is tudomásul vettük, hogy az előző, de figyelembe vettük az, az számbevőszék előző külön jelentéseinek megjegyzéseit, ezt megtalálják a, az eredmények összefoglalójában. Nem mindig egyszerű az ajánlásokat végrehajtani, azt hiszem három olyan eset volt, amelyeket mi úgy láttunk, amelyek, hát ha nem is problematikusak, de azt gondoljuk, hogy azért eh, nagyobb figyelemmel kellene ezt eh, megvizsgálni. Az eh, Innovációs és Technológiai Intézet egy esetben megtagadta egy ajánlásnak a végrehajtását de hát változik, az, változnak az idők, és eh, bizonyos dolgokban mi is rugalmasak tudunk lenni. Eh, ami az végkövetkeztetést illeti, ezt a két minősített véleményt emelném ki. Az első a Frontex. Ez egy eh, számviteli mm, mm, probléma, egy számviteli könyvelési hiba amire itt sor került. Ez a hiba a Frontexnek egy másik európai ügynökséggel való kapcsolataiban merült fel, és hogyha elméletben a konszolidált konszolidált könyvitelt végeznénk, akkor ez nem is tudt volna fel. De egy, mivel minden ügynökségre külön könyvelést kell végezni, emiatt ugrott ki ez a hiba. Ezek a hibák emiatt még mindig lehetségesek. Ez a könyviteli, könyvelési hiba, ez nem jelent eltérést az ügynökség tartozásaival és követeléseivel kapcsolatban semmilyen pénz elpazarlására nem került sor, semmit nem utaltak ki szabálytalanul Egyszerűen figyelembe kellett venni, az egy másik ügynökség tevékenysége miatt felmerült költségeket, és ezt le kellett vonni az előzetes, az előleg fizetésből. A mi véleményünk szerint ezt az ügynökség is elismerte, ez, az ügynő, ez a hiba mi véleményünk szerint nem szabadna, hogy akadályt jelentsen a mentesítési eljárásban. A mi véleményünk szerint természetesen a mi számainkat és a mi audit eredményeinket nézem, ami az operatív munkát illeti, ami teljes joggal a parlamenti képviselők érdeklődésébe tartozik. Ez egy másik kérdés, más téma nyilván Erről fognak beszélni egy pár perc múlva. De számviteli szempontból nem gondoljuk, hogy ezen fenn kellene akadni. Ez az én javaslatom. Ami az EIT-t illeti, ez egy kicsit bonyolultabb helyzet, A e, jogszerűség e, és a jogosság e, szempontjából vannak itt fenntartások, ami a jogi ami a tudományos kutatás jogi szabályozást illeti, ezekre vannak erre vonatkozó szabályok, ugye, a pénzügyi rendeletben, és úgy tűnik ezen jogszabályokból, hogy máshogy kellett volna megoldani ezt a problémát. A dolog lényege az, hogy nem értünk egyet a közvetett költségek kompenzációjával, térítésével, amire utaltak az EIT szerződéseiben, a kikek esetében, a Knowledge Innovation Communities ezek a kikek, A mi véleményünk szerint, mivel az EIT nem volt a hetedik kutatási keretprogram része az előző támogatási időszakban, ezért az átmeneti rendelkezés, a Horizon 2020-as szabályok átmeneti rendelkezései nem vonatkoztak rájuk. Az EIT munkatársak utaltak jogbiztonsági ügyekre. Természetesen ezen támogatási program kedvezményezettjei nem igazán, őket nem annyira érdekli a, a mi belső szabályozási eljárásunk. Ez az érv azonban mi véleményünk szerint nem állja meg a helyét. 2013. októberében az EIT ezeknek a KIK programoknak azt az információt adta, hogy a közvetett költségek visszatérítésének aránya csökkenhet 40-ről 25 százalékra a Horizon 2020-as program szerint. Úgyhogy nem volt ezzel kapcsolatban semmi, tehát eh, eh, nem eh, állt meg a jogbiztonság. A a 2014-es, illetve 2015-ös évben az EIT a 40%-ot alkalmazta visszatérítési szintként a közvetlen, közvetett költségekre. A kérdés az, hogy most mi legyen. A számvevőszék nem volt igazán elégedett az ezzel kapcsolatos fejtegetésekkel, de hát a jövőbe próbálunk tekinteni, azokkal értünk egyet, akik azt mondják, hogy az 5,5 millió euró visszakövetelése amelyet már tulajdonképpen kiadtak a KIK e, e, tudományos tevékenysége keretében, ez nem lenne jó. Most a Horizon 2020-as jogszabályokhoz igazodnak már. Az én személyes javaslatom az lenne, hogy vegyük tudomásul az EIT erre vonatkozó jogszerűtlen fellépését, és talán mégis adjuk meg ennek ellenére a mentesítést. Ezt szeretném elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket, és várjuk a kérdéseiket, és szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor megmondom a szót, megadom a szót Arkambó úrnak. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony és én is szeretnék gratulálni az ön újraválasztásához. Elnök asszony, alelnök, urak, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés beszélni az ügynökségek nevében a 2015-ös mentesítési eljárás során. Itt én most az ügynökségekről és nem pedig a közös vállalkozásokról van szó, ezt előre megjegyzem. Először is köszönöm a raportőrnek és a bizottsági tagoknak a kiváló együttműködést, illetve az útmutatást, amit a bizottsági titkárságtól kaptunk. Úgy gondolt, hogy a standardizált kérdések használata horizontális problémák megvilágítására lehetővé tette, hogy a legfontosabb kérdésekkel foglalkozzunk. Ami az ügynökségek hálózatát illeti, ez egy informális együttműködési platform. Az ügynökségek autonóm, önálló jogi személyiségek, ahogy azt az alapító okirataik is tükrözik miközben a hálózat koordinátor szerepet ellát, eh, nem képviseli az egyes ügynökségek álláspontját a mentesítési eljárásban az EU változásainak közepette. Fontos azonban, hogy legyen egy közös megértés arról, hogy az ügynökségek és az intézmények hogyan tudnak együttműködni. Mivel az átláthatóság és elszámoltathatóság ennek a bizottságnak különösen fontos, és ez megjelenik a kérdésekben is, leginkább az erőfeszítések pozitív voltára hívnánk fel a figyelmet. A 2015-ös számvevőszéki jelentés azt mondja, hogy hogy a 32 decentralizált ügynökségből 30 megbízható éves elszámolást nyújtott be, amely jogszerű tranzakciókat jelent. Ha, a megjegyzések száma 40%-kal csökkent 2012-től, és stabil maradt 2014-hez képest. 68 megjegyzés van a tavalyi 60, vagy az egy évvel azelőtti 66-tal szemben. A 68-nak a fele körülbelül körülbelül a fele a carryoverekre vonatkozik, azonban azok viszont az ügynökségek jól dokumentált és jól igazolható több éves projektjeihez kapcsolódnak. Éppen ezért az egyik évről a másikra való átvitel, ahogy ezt a számvevőszék képviselője is mondta, nem kelt igazán nagy aggodalmakat. Ezt mi megbeszéltük a hálózaton belül is, és tartottunk egy workshopot a carryoverök témájában 2015 novemberében, ahol minden intézmény részt vett. Az Európai Parlament elismerte, hogy meg kell különböztetni a tervezett és igazolható e, átviteleket e, azoktól, amelyek e, más okból keletkeznek. Ezért hasznos lenne, hogyha a parlament és a tanács, mint mentesítő hatóságok a számvevőszéket felkérnék arra, Ehm, és a számvevőszék pozitívan áll ehhez, hogy az csak a nem igazolható egyik évről másikra történő átvezetésekre koncentráljon. Ehm, tehát csak a problémás carryoverekkel kell foglalkozni, és nem kell elrejteni azokat olyan megjegyzések közé, amelyek gyakorlatilag a szokásos üzme, üzletmenetet írják le. Ehm, tehát csökkent a negatív megjegyzések száma, eh, annak ellenére, hogy több ügynökség van, azt jelenti mindez, hogy stabil, illetve pozitív a kilátás. Most beszélnék egy másik kérdésről, ami a parlament számára szintén fontos, az ügynökségek az összeférhetetlenségek, illetve a csalások elleni fellépést kell, hogy fejlesszék. Az ügynökségek nagy része az összeférhetetlenségről nem eh, már elkészítette a saját jelentését, és a maradék is ezen dolgozik. Az összes alkalmazottra vonatkozóan meg kell ezt tenni. A legtöbb ügynökség csalás elleni stratégiát is végrehajtott, illetve a közérdekű bejelentések, bejelentőkkel kapcsolatos politika is az ügynökségek kétharmadánál már létezik. Az OLAF ajánlásait is figyelembe véve az átláthatóság, az összeférhetetlenség hiánya mindenképpen fontos az EU közszolgálatban, hiszen közpénzeket költünk ezek olyan eszközök, amelyek hozzájárulnak a fő célok megvalósításához, tehát a szolgáltatások hatékony és megfelelő nyújtásához, a polgárok és más érdekeltek javára. Ez különösen akkor fontos, amikor az egész európai projekt hatalmas nyomás alá kerül. Az EU ügynökség fórum, amelyet 2010. decemberében eh, tartottunk, összehozta az összes érdekelt felet, és eh, megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet az ügynökségek hozzáadott értékét tovább növelni. Eh, megvizsgáltuk az ügynökségek potenciális hozzájárulását is. Az EU szakpolitikai spektrum eh, teljességét eh, áttekintettük, és figyelembe vesszük a politikai prioritásokat. Külön köszönjük az Európai Parlamentnek, hogy a fórumon hozzászólt, és elkészítetett egy tanulmányt arról, hogy mi történne, hogyha ügynökségek nem léteznének. E, ne felejtsük el, hogy a decentralizált ügynökségek mindössze az EU pénzek kis százalékát költik el, e, különösen, hogyha összehasonlítjuk az ügynökségek által nyújtott teljesítményhez. Ezt egyébként a parlamenti tanulmány is tartalmazza, amely hét ügynökséget vett górcső alá, és azt mondta ki, hogy a szolgáltatások költsége valójában csökken akkor, hogyha ügynökségeket alkalmazunk. Megmutatja, hogy könnyebb egyes feladatokat EU szinten elvégezni egyszer, mint 28-szor nemzeti szinten. Az összehasonlító tanulmány tehát azt mutatta, hogy a terepen is az ügynökségek képesek határozott és hatékony fellépésre. Az ügynökségek növekedésének oka az az, hogy a tagállamok az EU adminisztráció egyes részeit magukének tudják, illetve hogy a saját területükön legyen 35 városban van ügynökség az ügynökségek létezése egy komoly összetartó ereje az EU projektnek. Az ügynökségek most lefedik már az EU szakpolitika teljes spektrumát, és az Európai Bizottság összes politikai prioritását. A hálózati jelentés, amelyet a fórumon bemutattunk, rávilágított azokra a területekre, ahol az ügynökségek gyors reagálású erőként lépnek fel. A migráció, nemzetközi bűnözés, innováció előmozdítás, hatása a polgárok jóléte, közlekedés, oktatás, élelmiszerbiztonság, hogy csak néhányat említsünk a különböző ügynökségek tevékenységi köreiből. Az EU család többi tagjával az ügynökségek elismerik azt, hogy még átláthatóbbnak és hatékonyabbnak kell lenniük, valamint elszámoltathatónak. Ugyanakkor el kell ismerni az ügynökségek hozzájárulását az EU és a polgárok életéhez, és megfelelő módon kell erőforrásokkal ellátni az ügynökségeket. Az ügynökségek konstruktív partnerek az intézmény közi folyamatban. Ne felejtjük, hogy a az 1%-os éves csökkentése a személyzetnek 2018-ig fut. 2017-es költségvetés Eh, alatt az 5%-os csökkentést az ügynökségek már elérték, még úgy is, hogy az jelentős nehézségeket eh, okozott, mivel a feladatok nem csökkentek, csak a személyzet. Az ügynökségek eh, ezen kívül még 209 álláshelyet szüntettek meg az 5%-on túlmenően. Ezért az intézmény közi megállapodás alapján további ö, személyzeti csökkentések nem várhatók. Természetesen a hatékonyan kell a jövőben is is az eredményeket gyújtani, szolgáltatni. Növelni kell tehát a hatékonyságot, és nem szabad csak a személyzet csökkentésére koncentrálni. And efficiency should be impacted on all resources. Tehát a hatékonyságnak az összes erőforrásra ki kell e, terjednie. E, lehetőségeket veszítünk, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet e, személyzeti megtakarításokat elérni, ugyanakkor nem szabad, hogy ez meggyengítse a további prioritásokat, a menedzsereknek pedig rugalmasságot kell biztosítani. Az esetleges káron túlmenően nem feltétlenül jelent megtakarítást a személyzet csökkentése más eszközökkel pótolni ezt, az drágább lehet, és összeférhetetlenségeket okozhat. Az ügynökségek proaktívan dolgoznak már egy globális hatékonyság megközelítésen, és ehhez a parlament támogatását nagyon jó néven vennénk. Az ügynökségek már most szinergiákat keresnek a hálózaton belül, illetve az intézményekkel együtt a megosztott szolgáltatásokról van egy katalógus online, eh, és eh, ezen sok szolgáltatás szerepel 21 különböző ügynökségtől. A legjobb gyakorlatok cseréjére is alkalmas ez az online eszköz eh, jobb együttműködésre van szükség az egyes ügynökségek között, például közös közbeszerzések, illetve IT projektek. A 20 ügynökség már szolgáltatás brókert üzemeltet, amely komoly megtakarításokat fog eredmény, közös közbeszerzési portál nyílik az ügynökségek értékelik a teljesítményt és a hatékonyságot átlátható modellek alapján és teljesítmény jelzőszámok alapján. A menedzsment viszont nagyobb rugalmasságot kérne ezért cserébe. A teljesítménnyel kapcsolatos munkacsoporthoz szívesen hozzájárul. Of course, amid all these changes, a változtatásokon kívül vannak eh, bizonyos aggodalmak is, ezek egy része személyzeti jellegű. Az ügynökségek úgy érzik, hogy olyan döntések születnek, amelyek a mandátum teljesítését eh, veszélyeztetik, miközben az ügynökségek az EU bizottságokban nem nyernek kellő képviseletet. Az a 6000 munkatárs, akik, a, akik a, az ügynökségeknél dolgoznak, ugyanúgy egy szavazattal rendelkeznek csak, mint az ombudsman, vagy az adatvédelmi biztos személyzete a különböző érdekképviseleti fórumokon. Tehát ebben a bizottságban és máshol is az ügynökségek súlyának növelését kérjük. A... Taken into account az ügynökségek eh, egy jelentést adtak ki az ügynökségek menetrendjének teljesítésére, ez hamarosan kiadásra kerül. Ez azt mutatja, hogy az ügynökségek a közös megközelítés mellett elkötelezettek, és a roadmap végrehajtása már 99%-os. A jelentés azt is mutatja, hogy miközben az átláthatóság és az elszámoltathatóság nőtt, nem lehet ugyanezt elmondani a hatékonyságról, sőt, valójában itt visszalépések történtek bizonyos vonatkozásban, mert a bürokrácia növekedett, és kettős költség költségvetést, illetve kettős jelentéstételt írnak elő a szabályok. E, ez további 40 munkahelyet kellett, hogy eredményezzen, illetve köt le. Nem értem, hogy miért van szükség erre a megkettőzésre Az elkövetkezendő vitákban van lehetőség arra, hogy helyreállítsuk az egyensúlyi helyzetet. Ebben az Európai Parlament remélhetőleg támogatja az ügynökségek igyekezetét Összefoglalva elismerjük tehát a politikai és gazdasági valóságot, az ügynökségek egyre elszámolthatatóbbak és átláthatóbbak akarnak lenni, és fellépnek az összeférhetetlenség ellen. Egyre jobb a kommunikáció a brüsszeli fórumon, és a jelentések azt mutatják, hogy megmutatják, hogy milyen további lépéseket kell tenni. Miután az 5%-os személyzeti csökkentés megtörtént, azt reméljük, hogy a parlament támogatásával eh, el sikerül kerülni a további létszám leépítéseket az ügynökségek már most szorosabban együttműködnek, és aktívan keresik a szinergiákat egymás között is, illetve az intézményekkel is. Ehhez megfelelő eszközök állnak rendelkezésre, például a tevékenység alapú, költség, alapú költségvetés és menedzsment. Ezek lehetővé teszik, hogy globális hatékonysági folyamatoknak megfeleljünk. These ideas have great potential Ezeknek a gondolatoknak nagy potenciája van, és kérjük, hogy a parlament támogassa a pozitív javaslatainkat, és a lehető legjobb közszolgálat jöhessen így létre az Európai Unió. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen az ügynökségeknek is, akik nevében felszólalt. Mindenképpen el kell mondani, hogy az ügynökségek pénzügyi menedzsmentje és igazgatási tevékenysége az elmúlt tíz évben nagy mértékben javult. Ez nyilvánvalóan köszönhető annak is, hogy egyre több tapasztalatra tettek szert. Azt hiszem időközben az Európai Unió tagállamaiban az EU védjegyévé is váltak. 15 ügynökségről van itt most szó. A Frontex vezetőjét például Németországban a Bundestagban lát, láttam, illetve magasrangú képviselői találkozókon. Az Európai Unió arculata szempontjából nagyon fontos munkát végeznek, úgyhogy ezért is a nagyra becsülésünk illeti önöket. Most Ejele asszony kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először én is köszönetet mondanék a magam részéről, köszönöm szépen Von úrnak is a munkát, hiszen ő készítette elő az ügynökségek vizsgálatát, és köszönöm a különböző ügynökségek hálózatának is. Alicante-ban jártunk, és ott egyeztetni tudtunk az ügynökségek képviselőjével, és közösen elgondolkodtunk azon, hogyan nézzen ki a jövő, hogyan tudjuk esetleg tematikusan összefogni a különböző ügynökségeket, hogy azok hatékonyabban tudjanak működni. Most már világos képet kaptunk arról, hogy mi a helyzet az ügynökségekkel, arról, hogy ők mit szeretnének, esetleg egy tematikus ellenőrzés vagy auditálás lenne hasznosabb az ügynökségek szempontjából, nem pedig az ügynökségenkénti auditálás. Lehet, hogy az ellenőrök szempontjából ez annyira nem kedvező, de fontos, hogy meghalljuk az ügynökségek hangját is. Köszönöm egyébként azt, hogy megkaptuk a szükséges információkat is. Mi itt a szakbizottságban persze megpróbálunk harcolni azért, hogy az AFKO szakbizottság egy kicsit egyszerűsítsen a dolgokon. Egyetlen egy tolvonással lehetővé tehetné azt, hogy az ügynökségeket egy olyan auditálás alá vonjuk, amely nem jár túl nagy ráfordítással, hiszen valóban az ügynökségek azok, akik végrehajtják az egyes szakpolitikákat, ezért nagyon fontos szerepet játszanak. Most az ügynökség 2015-ös tevékenységével foglalkozunk. Ez a többéves pénzügyi keret második éve. Sok az előző költségvetési évekből ránk maradt teherrel van dolgunk, de van egy ügynökség, amely nek sikerült az aggájainkat eloszlatnia. Többször is elmondtuk, hogy most 2017-et írunk, már most fel kell készülni a jövőre, a következő több éves pénzügyi keret már készül. Ez azt jelenti, hogy alapvető döntéseket kell hoznunk az ügynökségek jövőjét illetően is. Meg kell vizsgálnunk, hogy az ügynökségek mely követeléseit tudjuk figyelembe venni, megoldásokat kell találni a problémákra. Szeretnénk mindenképpen hozzájárulni ahhoz, hogy az ügynökségek egyes problémáit megoldjuk. Nagy esélyt kínál természetesen a költségvetési rendelet felülvizsgálata, ezzel egyetemben megoldhatjuk az ügynökségek egyik-másik alapvető problémáját is. Gressle asszony lesz a téma jelentéstevője, mint tudjuk, lehetőségünk van arra, hogy megvizsgáljuk, mi az, amit az ügynökségeknek meg kell tenniük, de azt is megvizsgálhatjuk, hogy mire jogosultak, mire van szükségük. Hiszen fontos, hogy ne csak csökkentsük a forrásokat, hanem adott esetben többletforrást ítéljünk oda, ha erre szükség van. És egyébként pedig a bizottságnak meg kellene vizsgálni, hogy hol máshogy tudunk pénzt megtakarítani, nem csak az ügynökségeket kellene folyton megszorításokra ösztönözni. Nemrégiben elkészült egyébként a Monti jelentés, a fehér könyv az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről. Sok minden történik tehát ezen a téren, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy az ügynökségeknek hogyan lehetne saját forrásokat biztosítani. Fontos, hogy ezekről is eszmét cseréljünk. Az ügynökségeknek egyfajta világos saját finanszírozásra vonatkozó alapot kellene biztosítanunk. Ez az a keret, az a kontextus, amelyben látni kell a mostani tevékenységünket. Ami a költségvetést illeti, illetve a több éves pénzügyi keretet nagyon fontos mindig a kontextust is látni. Az ügynökségek egyébként részben a bizottság részét részeként működnek, részben viszont nem, és Alicante-ban meghallgathattuk, hogy mit is követel a hálózat pontosan, és most itt újra elhangzott mindez. Láthatóságot kell biztosítani, ki kell emelni a hozzáadott értéket, és el kell mondani, hogy az adott városok, községek számára, vagy régiók számára mit jelent a régi, az ügynökségek jelenléte. Egyébként itt a parlamentben is volt egy szeminárium ezzel kapcsolatosan, ott válaszoltak a kérdéseinkre, Kicsit informális keretek között zajlott mindez, de többször is felmerült a különböző egy, ügynökségek tematikus összefogása, ami azt jelenti, hogy a tartalmilag összefüggő ügynökségek különböző projekteket együtt hajthatnának végre. A különböző szakbizottságokban az operatív oldalt vitatják meg, mi itt a finanszírozást vitatjuk meg. Jó lenne, hogyha a jövőben ez a két vetület közelebb kerülne egymáshoz. Mind ami a finanszírozást illeti, mind ami az eredmények értékelését illeti. Önök hogyan látják mindezt, milyen további megoldásokat javasolnának? A régebbi időszakból ránk maradt terhekre vonatkozóan már kaptunk választ, talán a bizottságnak kellene választ adnia a, arra, hogy a részleteiben ez hogyan nézzen ki. Ami a jövőbeni több éves pénzügyi keret kialakítását illeti, ott is figyelni kell erre. Ki kell mondani, hogy az ügynökségek alulfinanszírozottak, és van, ahol az ügynökségek még túl is lőttek a célon, ami a munkatársakat illeti. Vannak közben olyan ügynökségek is, ahol kevés a munkatárs, viszont megnövekedett a feladatok száma. El kell gondolkodnunk tehát azon, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet újra definiálni, hogyan tudunk hatékonyabban működni a meglévő humán erőforrásokkal, de mint ahogyan mondtam, vannak olyan ügynökségek, amelyeknek egyre kevesebb a munkatársa, de egyre több a feladata. Nagyon szépen köszönöm mindazt, amit elmondtak. Szóltak néhány szót az összeférhetetlenségről, annak megelőzéséről, illetve a közérdekű bejelentőkről is. Teljesen legitim az is, amit a számvevőszék mond, hogyha nem kapunk elég információt, többek között a bizottságtól, akkor egy jogi szakvéleményt szeretnénk látni a bizottság részéről is. Nemrégiben kaptunk is egy ilyen jogi szakvéleményt. De que en el, en el caso eh, de las, digamos, de la... És aztán itt van a az az, az a biztosíték, hogy aztán tényleg történjen valami az ügynökségeknél, ahol eddig a működés nem megfelelő alapokon történt. Ez esetben azonban most már tisztázódott a helyzet, és a jogalapnak megfelelően betartják az összes rendelkezést. Nyilván voltak olyan megfogalmazások, amelyeket lehet így is úgy is értelmezni, a számvevőszék általában restriktívebb módon interpretálja a leírtakat, de a parlament és a bizottság most már úgy véli, hogy a vonatkozó jogszabály most már megfelel a jogszerűség és szabályszerűség kritériumának, és a 2015-ös költségvetésre évre vonat, költségvetési évre vonatkozóan ez most már így rendben van. Delante y dejar en este caso de leite eh, el, eh, most már a lényeg az, hogy eh, előrelépés történjen, ami pedig az EIT-t illeti. Szerintem döntsünk a mentesítés megítélése mellett. Ami a Frontexet illeti. Tudom természetesen én is, hogy ez a szerepköréből adódóan az egyik legvitatottabb ügynökség. Intézményként nem habozhatunk, hogyha cselekedni kell, másrésztről azonban az ügynökség szerepe adott esetben nagyon vitatott lehet, mert sokszor a tagállamok maguk sem tudják ellátni a feladataikat a határok védelmében és a menekültügyi helyzet kezelésében. Most tél van, ez rendkívül nehéz helyzetbe hozza a menekülteket, nyilván nem egyszerű megfelelő egyensúlyt teremteni a határok megfelelő védelme és a menekültek megfelelő támogatása között. Jobb lenne azonban, hogyha többet hallhatnánk a Frontexről. Sok olyan információt kaptunk, amely esetleges összeférhetetlenségekre vonatkozhat. Itt a Frontex régi menedzsmentjéről van szó, érdekelne bennünket, hogy itt mi a helyzet. y con gran profesionalización en cuanto a la protección de refugiados si por fin forman parte de las consultas en el caso de. Ami a menekültek helyzetét illeti a volt a helyzet, professzionálisabbá vált az egész. Voltak más ügynökségek, amelyek segítséget nyújtottak, az ENSZ ügynökségek is támogatást nyújtottak. A menekültügyi főbiztosság például, Jó lenne, hogyha erről is tájékoztatnának bennünket. Önök szerint a Frontex túl határozottan lépett fel esetleg? Voltak-e harci cselekmények? Nem kellene-e a Frontexet egy általános kockázatelemzéssel megbízni, és azzal, hogy csak akkor avatkozzon be, hogyha tényleg szükség van erre? y digamos que no acabamos de ver la solución. Se ha ampliado enormemente. Nyilván jó lenne, hogyha Frontex nem kongatná meg a vészharangokat, amikor erre nincs szükség. A Frontex költségvetésében egyébként sok minden változott, most már a költségvetés is jobban megfelel az ügynökség természetének, jellegének. Jó lenne tudni, hogy hogyan lehet az átláthatóságot biztosítani, tekintettel a Frontex operatív működésére. Maga a lakosság is egyébként nagyon nagy kételyekkel figyeli a Frontex tevékenységét, miközben tudjuk, hogy a Frontex igen jelentős politikai és pénzügyi támogatást is kapott. Jó, jó lenne, hogyha erről többet hallhatnánk. És talán még a Brexitről is szólnék néhány szót, hiszen tudjuk, hogy két ügynökség az Egyesült Királyságban található. A bankfelügyelet továbbította hozzánk a szerződéseket, amelyekben szerepel a Brexit záradék is, de mégis felmerülnek további kérdések. Vannak-e vészhelyzeti tervek arra vonatkozóan, hogy amikor majd bekövetkezik a Brexit, hová és hogyan költöztessék át az ügynökségeket. Van-e erre vonatkozóan egyfajta menetrend, vagy valamiféle terv, amely biztosítja, hogy az ügynökségek eh, a költözés ellenére folytathassák a tevékenységüket. Lassan befejezem. Hubiera la posibilidad de mantener, eh, puesto que en el contrato habría que pagar una serie de, de digamos, de sanciones dentro de lo que es la cláusula, la posibilidad... Megvizsgáltuk a szerződéseket. Úgy tűnik, hogy itt bizonyos szankciókra lesz szükség, illetve büntetések kifizetésére, mert nem csak a tevékenységet, az adott ügynökség tevékenységét kell, ha úgy tetszik, elköltöztetni, hanem az Európai Unió, általános Európai Uniós tagsággal járó tevékenységeket is figyelembe kell venni. itt van egy időszak, több hónapos időszak, amikor ez ingyenes lehet, vagy erre vonatkozóan és aztán visszafizetésekre lesz szükség? Most pedig eh, a hálózat képviselőjének adnám meg a szót Árkámbó úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a Szender asszonynak a sok-sok kérdést. Ami az ügynökségek láthatóságát illeti, úgy tűnik ez növekedett, Ön rákérdezett arra, hogy hajlandóak lennénk el a tematikus auditálást bevezetni. Ami az eredmények vizsgálatát és a hatékonyságot illeti egy tematikus csoport szintjén, ezt megvizsgálhatjuk, persze, ez megvalósítható. El tudnám például képzelni azt, hogy egy horizontális teljesítményalapú auditot folytassunk le, egy adott programra, vagy a költségvetés egy fejezetére vonatkozóan, de ez persze nem csak az ügynökségekre vonatkozna akkor, hanem az összes érintett félre, a teljesség kedvéért. De ez mindenképpen egy olyan ötlet, amelyet érdemes megfontolni. Ami az egyes ügynökségek mentesítését illeti, nem tudom, hogy itt ez hogyan valósulhatna meg. Hiszen nyilvánvalóan az ügynökségek különálló jogi személyiség, személyek, mindegyiknek megvan a maga finanszírozása, költségvetése, tehát vannak itt azért határok, ami a különböző ügynökségek csoportosítását életi, De hogyha például egy adott tematikával foglalkozó ügynökségek auditját együttesen folytatnánk le, akkor nyilván ez a horizontális megközelítés egy globálisabb áttekintést nyújtani arról, hogy az ügynökségek összességében, együttesen hogyan járulnak hozzá egy-egy témakörhöz. A fórummal egy tanulmányt készítettünk egyébként, ahol felmutattuk, hogy mindegyik ügynökség hogyan járul hozzá a bizottság által lefektetett prioritásokhoz. Ez nem egy át, nem egy teljes körű vizsgálat, de itt már érvényesül ez a fajta megközelítés, úgyhogy talán érdemes lenne a parlamentnek és a számvevőszéknek is ezt a megközelítést követnie. Ami az átvitt összegeket, a carry-overeket illeti, úgy gondolom, hogy ezek egy eszközt jelentenek a különböző pénzek menedzseléséhez és a több éves programok kezeléséhez. Egy lehetséges megoldás az lenne, hogy az összes ilyen ügynökséget egy kalap alá vegyük, de talán ez túllőni a cél, célon. Hogyha minden szereplő elismeri, hogy a carryover, mint olyan nem probléma, nem rossz önmagában, akkor nem pazarolnánk erre többé az erőforrásokat. Ami a munkatársak számának csökkentéseit életé, Elmondtam, hogy egy globálisabb áttekintést készítünk az ügynökségek teljesítményére vonatkozóan. A saját forrásokról szóló vita nyilvánvalóan az ügynökségek esetében azt jelenti, hogy megvizsgálnánk, hogy a különböző szolgáltatásokért kiszabott díjakból származó pénzeket hogyan tudnák az ügynökségek maguk hasznosítani. Ami a hatékonyságot illeti, igen, tovább kell javítanunk a hatékonyságot, de egyébként szerintem az ügynökségek már ma elég hatékonyan működnek. Persze mindig lehet javítani a helyzeten, átláthatóbban kell működni, és megfelelőben kell kommunikálni a hatékonyságot illetően, de a megszorítások egy megszorító közegben egyre több feladatot hárítunk az ügynökségekre. Az intézményközi megállapodás egyébként a 2017-es költségvetéssel zárul, és most, amikor a 2018-as költségvetésről beszélünk majd, meg kell vitatnunk, hogy ezen a téren mi történjen, mi legyen az irány. Ha megnézzük a bizottság által előkészített és az ügynökségeknek kiküldött terveket, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy 2018-ban csökkenteni fogják a munkatársak számát. Mindenképpen kérném a parlament támogatását ahhoz, hogy most már kimondjuk, hogy itt most már elég, betelt a pohár, nem lehet tovább csökkenteni munkatársak számát. Ami az összeférhetetlenséget illeti, az ügynökségek 87%-a a a vezetők pénzügyi nyilatkozatát közzé teszi. A többi ügynökség az idei évtől kezdve teszi ezt meg. Egy átláthatósági portálon dolgozunk egyébként a mi ügynökségünkben. Ezek a vagyonnyilatkozatok ezen az átláthatósági portálon lesznek elérhetőek már az idei évtől kezdve a tervek szerint. Ami az összeférhetetlenséget illeti, a külsős munkatársak esetében, az ő esetükben is vizsgáljuk az összeférhetetlenséget. Ez nem csak a külső munkatársakra vonatkozik egyébként, hanem a saját munkatársainkra is. Közérdekű bejelentők. Az ügynökségek 65%-a a rájuk vonatkozóan belső szabályzatot hozott létre, a többiek pedig ez, dolgoznak ezen, remélhetőleg az idejében le is zárul az ezzel kapcsolatos munka. Az EIT-ről és a Frontexről szólt, a többi kérdés talán mások válaszolhatnának erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Frontex képviselőjének adom meg a szót, majd meghallgatjuk az EIT képviselőjét is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is gratulálok önnek hogy a szakbizottság elnökének választották volna. Tisztelt parlamenti képviselők, szeretnék kiemelni néhány dolgot, amely a Frontex könyvelésével kapcsolatos. Már tettünk lépéseket annak érdekében, hogy a számítási szabályokat elkerüljük a jövőben, ahogy a számvevőszék munkatárs is mondta, egy technikai hibára került sor, az információ áramlást javítottuk az EMSA, a Tengerbiztonsági Ügynökség és a Frontex közötti információ áramlást. Emellett szeretném kiemelni, hogy próbáljuk csökkenteni a túlságosan terhes bürokráciát, az egység költségeket, a fajlagos költségeket csökkenteni szeretnénk, de egyes esetekben ellenállásba ütközünk, mert a tagállamok nagyon részletes számolást akarnak bizonyos műveletekről. Ezt ezzel kapcsolatban el kell mondjam, hogy próbálunk alternatív pénzügyi eszközöket is használni, nem csak támogatásokat az új mandátumnak és az új part és határőrség ügynökségre vonatkozó új jogszabályoknak köszönhetően alternatív lehetőségeket is találunk erre. Felmerült egy kérdés az átláthatósággal kapcsolatban, a jelentéstevő vetette ezt fel, az Európai eh, Part és Határügynökség tevékenységével kapcsolatban. A Libe Bizottságban voltam az ügynökség mandátumának életbelépése után rögtön, hogy beszámoljak az új mandátum végrehajtásáról. Természetesen vagy a Libe Bizottságban, vagy akár más parlamenti bizottságban is eh, szívesen a részletekbe megyek. Ami az UNHCR és a Frontex közötti együttműködést illeti, van együttműködés, mondhatok erre példát, az operatív terveinkben e, ők mint e, helyi szereplők szerepelnek. Az alapjogi konzultatív fórum elnöke az UNHCR egyik munkatársa. A hozzászólásomat egy jó hírrel zárnám a központokról szóló egyezménnyel kapcsolatban. Egy a lengyel elnökség, a lengyel kormányjal sikerült egy központra vonatkozó egy, egyezmény tervezetet kidolgozni. Két hét múlva ezt benyújtom a Frontex igazgatóságának, és hogyha egyetértenek és zöld utat adnak, akkor alá fogom tudni írni a lengyel, ügynök, a lengyel kormányjal ezt a központról szóló egyezményt, és ezt ratifikálhatják a parlamentbe. Növekszünk, növekszik az ügynökség, új feladatokat veszünk át, ezért több irodára is van szükségünk. Hamarosan az Európai Uniós Költségvetési Hatóságtól egyetértést fogunk kérni, engedélyt fogunk kérni arra, hogy több irodát kapjunk. 2017-ben nyújtjuk majd be a kérvényt, hat további emeletre van szükség abban az irodaépületben, irodaépületben ahol most És hogy ha, ha sikerül a központról szóló egyezményt elfogadni, akkor véglegesíteni szeretnénk a helyszínt. Varsóban a lengyel kormány három helyszínt kínálna számunkra, úgyhogy további lehetőségeink vannak még az egyeztetésre, de ezt a jó hírt szerettem volna megosztani önökkel, várom a kérdéseiket, köszönöm. Csak szeretnék utalni arra, hogy öten szeretnének még hozzászólni. nem úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni önnek a megválasztásáért és a megválasztásához, és a KONT tagjainak pedig köszönöm, hogy lehetőséget kapunk, hogy a megjegyzéseinket megoszthassuk a számbevőszék jelentésének bemutatása után. Először is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a számvevőszék minősített véleménye egy egyszeri eseményre utal, amely a múltban történt, azóta már a jogszabályoknak megfelelőek az elszámolások. Az elmúlt két évben nagyon pozitív fejleményekre került sor az EIT-ben, egyre több eredményt sikerült elkönyvelnünk, elérnünk, illetve csökkentettük az operatív munka komplexitását. és közben pedig javítjuk a folyamatokat. Ennek során kap, megkaptuk kaptuk azt az információt, hogy a e, legjobb fiatal e, vállalkozások listájára 18 általunk támogatott projekt került föl, korábban 5 ilyen volt, úgyhogy ez kiváló e, hír. Emellett a tevékenységünket kiterjesztettük 17 új országba, úgyhogy az EIT az innovációt valóban pán-európai módon támogatja, az innovációt, a vállalkozó szellemet, ez nagyon is látható a helyszínen is. Ez nagyon fontos. Mielőtt rátérek a konkrét kérdésre, amely itt felmerült, szeretnék mindenkinek aktuális információt adni a számvevőszék által készített külön jelentés faluapjáról. Erről volt szó itt tavaly a szakbizottságban is. A jelentést nagyra értékeltük, mert nagyon jó ajánlásokat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a működésünk komplexitását csökkenteni, de a hatást javítani. Ezen ajánlásoknak a felét már sikerült megvalósítani nagyon rövid idő alatt, és most pedig a többinek a megvalósításán dolgozunk. Például egyszerűsítjük és meggyorsítjuk a támogatás kezelést, az aláírást például, és nagyban csökkentettük a folyamat összetettségét. Ezt nagyra értékelik az egyetemek, az üzleti vállalkozások, a kutató szervezetek. Aztán új indikátor szettet vezettünk be az, ellen, az eredmények mérésére, és ezért eredményorientáltabbak lehetünk. Minél jobb az eredmény, annál jobb a támogatás is. Emellett megváltoztattuk az audit megközelítését is, központosított hatékonyabb és hatásosabb auditot folytatunk, és ez nagyobb biztonságot hoz. Aztán a jogszabály megváltoztatása lehetővé tenné számunkra, hogy tovább csökkentsük a dolog komplexitását, és valóban az innovációra koncentráljunk, a számvevőszék által javasolt változtatásokat az igazgatóságunk már jóvá hagyta, és a végrehajtáson dolgozunk. Emellett 25 ajánlást megvalósítottunk már az Európai Bizottság belső audit szolgálata által adott ajánlásokról van itt szó, úgyhogy azt hiszem, hogy itt már az alapok kezelését tekintve nagyon jó úton haladunk. A 2013-as, 2014-es a számvevőszéke által javasolt, vagy felvetett eseményekre visszatérve, ugye a Horizon 2020-as átmeneti rendelkezésekről van szó. Az EIT és az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy mi úgy értelmezzük a jogszabályokat, hogy mi jogosultak vagyunk erre az átmeneti rendelkezésre, a számövőszék szerint nem tehát a pályázatokat kiírtuk, és ugyanolyan szabályok alatt zártuk ezt le, mint amilyen szabályok szerint kiírtuk ezt, a véleményünk szerint ez megfelelő, tehát az átmeneti rendelkezéseket még egy évig lehetett alkalmazni. Ez egy korábbi ügy, tehát jogi véleménykülönbség van a különböző szolgálatok között, de azt gondolom, hogy mindannyian egyetértenek arra azzal, hogy most már további kiigazításokra nincs szükség, vagy nem lehetséges követelni ezeket a pénzeket, mert már aláírtuk a mi általunk értelmezett jogszabályok szerint a szerződéseket. Nyilván az átutalások már megtörténtek, és a Horizon 2020-hoz igazítottuk aztán a szabályainkat. Nagyra értékelem a számvevőszék álláspontját, szerintünk is jó lenne előre tekinteni, és arra koncentrálni, hogy több eredményre e, jussunk, és javítsuk az eljárásokat, és folytassuk a mentesítést. Minden esetre mi továbbra is az eredményekre koncentrálunk, amelyek Európának javára válnak, kompetenciát, innovációt és munkahelyet teremtenek, amelyekre nagyon nagy szükség van. És emellett persze az európai alapok megfelelő kezelésére is koncentrálunk. Köszönöm szépen, várjuk a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Stehovszki kollégánk, tessék. Köszönöm szépen. Persze, mindenki ismeri a mentesítés eljárását. Itt persze eh, mindig van egy kis eh, dicsérgetés, megveregetik az, az ügynökségek vállát, de aztán egy picit az órukra is kell koppintani. Eh, és mint minden családban, itt is eh, az a fontos, hogy nyitottan, nyíltan beszéljünk egymással. Ez egy gyakran kellemetlen, ezt tudjuk. Eh, engem a mentesítés 2014 óta foglalkoztat, ez volt az első téma a parlamentben, és ez egy olyan téma, amely folyamatosan érdekel bennünket. Látjuk az előrelépést az ügynökségekben, az EIT-ben sok minden javult, de sok minden nem. Az hangzott el, hogy az átláthatóság és a láthatóság az ügynökségek életében nagyon fontos. Az elmúlt két évben folyamatosan figyelem, figyelemmel kísérjük az EIT-t, és nagy lépést tett előre, hatalmas nagy lépést. A whistleblower, tehát a közérdekű bejelentők tekintetében, és most már elég magas szinten van az ő védelmük. A Frontexért pedig tűzbe teszem a kezem. Ez az ügynökség eh, korábban nagy problémákkal küzdött. Aki látta a határokon, hogy hogy néz ki egy Frontex bevetés Görögországban, Olaszországban vagy más országokban, az tudja, hogy a frontex kapcsolatos kritika azzal kapcsolatban, hogy itt-ott ilyen vagy olyan pénzeket utaltak át, vagy nem stimmelt a számlán a dátum, ez tényleg eléggé kicsinyes kritika Gyakran a Frontex munkatársai a helyszínen 16-18 órán keresztül dolgoztak olyan körülmények között, eh, amelyet eh, hát nem mindenki ismer, nem mindenki látott a saját szemével. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy 41 európai ügynökségünk van. Eh, de természetesen bizonyos dolgokat ki is kell mondanunk ezen folyamat keretében. Az EIT igazgatójával egyetértek, az EIT szerinti megközelítés, eljárás szerintem is helyes volt. Egyetértek vele. azzal kapcsolatban is, ami számomra azon dokumentumokkal kapcsolatban is, amelyek rendelkezésemre állnak. A jövőben ne kell néznünk, hogy hogyan lehet az ilyen problémáknak elébe menni, hogy ne csak ex post a mentesítés során merüljenek fel. A második dolog a láthatóság. Ön azt mondta, hogy sok mindenem változtattak, de ezt még folytatni kell még sok munka áll önök előtt is. 16 ügynökséget kerestem már fel, és hogyha öm, ellátogatok ezekhez az ügynökségekhez, általában az a tapasztalatom, hogy se a taxi sofőr nem tudja, hogy ezek mik, az emberek se ismerik ezeket, úgyhogy egyszerűen valahol kitesz a taxisofőr, és ott botorkálok, és keresem az ügynökséget. Hát ezt végig kellene azért mégiscsak gondolni. A 24 országban Európa ott van, jelen van. Hogyha az Európai Parlament információs irodája eh, legalább egy a harmadában olyan jól működne, mint az ügynökségek, akkor az Európai Parlamentet is jobban lehetne látni. Ami a konkrét kérdéseket illeti, két-három ilyen konkrét kérdésem lenne először is általánosságban, az, ami az európai számvevőszéket illeti, van-e olyan ügynökség, amelynek nem adnák meg a feloldozást, a mentesítést? Vannak olyan, van-e olyan ügynökség, amelyben olyan súlyosak a problémák, hogy nem adhatjuk meg a mentesítést? A második téma a Brexit. Itt egy új tény, nyert kell szembenéznünk. Mi lesz azokkal az ügynökségekkel, amelyeknek esetleg át kell költözniük Nagy-Britanniából egy másik országba? Hogyan lehet a veszteségeket minimalizálni, hatékonyan tovább működni, hiszen el fognak veszteni bizonyos forrásokat, munkatársakat. Ami az EIT-t illeti, az igazgató nagyon sok nagyon sok sikerre utalt, de nem lehetne-e a láthatóságot növelni, hogy valóban ezek az eredmények még láthatóbbak legyenek, ez elengedhetetlen számú, szerintem. Köszönöm szépen. Ali képviselő, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, először is szeretnék gratulálni mind a jelentéstevőnek, aki dolgozta a kérdőívet, illetve az ügynökségnek is köszönöm a válaszokat a 2015-ös mentesítési eljárásban. Az eredmény orientált költségvetéssel javul az ügynökség munkája, a key performance indikátoroknak való megfelelés, ami az érdekkonfliktusok megelőzését illeti, itt is sikerült előrelépéseket elérni. Az igazgatósági tagok pénzügyi érdekeltségének közzététele megtörténik, majdnem mindenki közzéteszi ezt, nem mindenki. Ezt a témát már felvetettem e, tavaly is, de még mindig nincsenek egyértelmű eredmények. A probléma a szolgáltatók megosztásában, illetve a kapacitások megosztásában rejlik, pedig ez mind humán erőforrás és pénzügyi erőforrások tekintetében jav, javulást hozhatna. Egyes ügynökségekre is kitérnék. Ami az ingatlan bérleti szerződéseket illeti a bankhatóságban problémák vannak, nem világos, hogy aki, hogyha 2019-2020-ra tovább bérlik a bérleményt, akkor milyen jogaik lesznek. Aztán az EIT nem kapott teljes pénzügyi autonomitást az Európai Bizottságtól, ezért a Digi Culture and Digi Innovation-től még mindig rá kell bólintani a végrehajtásra sikerült-e javítani az előirányzatok kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok eh, jóváhagyását. Nincsen túl sok eh, időnk. Gratulálok az EIT-nek a legjobb fiatal innovátorok támogatásához. Erről szeretnék további információt kapni. Az Európai Gyógyszerügynökséggel kapcsolatban nem világos, hogy a forrás megosztás esetében milyen előrelépésre került sor. További információt kérünk. Ami a Frontexet illeti, ez nem régiben eh, szakért tőket várt annak érdekében, hogy segítsenek a visszafordításban. Mi a helyzet a visszafordítási eh, be, eh, fellépésekkel? Végül 32 ügynökségre utalt voltak az eszközöket tekintve, de nagyobb ezeknek a száma. Mi a helyzet a e, Single Resolution Boarddal, illetve a um, Prosecution uh, uh, irodával, de egy ügynökség hiányzik még, Világos, hogy önfinanszírozásról van szó, de ezzel egy időben érdekes lenne, jó lenne látni, hogy ők hogyan látják azokat az alapkérdéseket, amelyek minden ügynökségre vonatkoznak. Köszönöm szépen, eh, Norgan képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az ügynökségnek, illetve a hálózatnak, és egyetértek azzal, amit mondtak, hogy meg kell próbálnunk elkerülni azt, hogy fűnyíró elv alapján mindenhol csökkentsék a munkatársak számot, számát. Minden ügynökség különböző, különböző munkatársi állományra van szükségük. Lehet, hogy egyes ügynökségben eh, több eh, munkatársa van szükség, máshol kevesebb, de eh, egyénileg kell ezeket megvizsgálni ezt valahogy remélem a jövőben sikerült elérni. A carryoverek kérdése, erről minden évben beszélünk a mentesítés során, Nagyra eh, örülök annak, amit a eh, számbevőszék mondott ezzel kapcsolatban. Valahogy formalizálni vagy eh, legalizálni kellene a kerióverek problémáját. Ahogy a hálózat is mondta, jó lenne ezt konszolidálni, valahogy jó lenne ezt elérni. Minden évben azt mondjuk, hogy ezt el kellene érni, meg kellene csinálni, de aztán mégse csináljuk meg. Jó lenne már előre lépni. Az EIT-vel kapcsolatban már egy ideje beszéltünk erről, Budapesten jártam nem régiben az ügynökségnél, nagyra értékelem azt az előrelépést, amit tettek az elmúlt években az eredményeikben, illetve a támogatások kezelésében egy kicsit, hát csalódtam, amiatt, hogy ez a minősített vélemény érkezett a számvevőszéktől, de ahogy értettük, hallottuk, ez a korábbi átmeneti szabályokra vonatkozik, és eltérő jogi értelmezés van ezzel kapcsolatban. Még akkor is, hogyha vissza akarnánk kapni a kikektől a pénzt, ez valószínűleg nem lenne lehetséges, mert már szerződéseket kötöttek, mert nem érnénk el semmit azzal, hogyha elhalasztjuk a mentési, mentesítést. Ez egy egyszeri esemény, ez a múltban történt, semmi előnyünk nem származik abból, hogyha elhalasztjuk a mentesítést. Meg ez egy korábbi esemény, ahogy mondtam, ezért nem támogatom a mentesítés elhalasztását. Az utolsó dolog, amit szerettem volna mondani a két ügynökségről, az, az EMI és az EBI az Egyesült Királyságban, az itt dolgozó, az Egyesült Királyságban dolgozó, Emánál és Emánál dolgozó munkatársak érdekében nagyon fontos lenne, hogy az Európai Bizottság minél gyorsabban tájékoztasson bennünket, vannak-e már egyeztetés, van-e már egyeztetés az ügynökségekkel, van-e már egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy hova tudnának ezek átköltözni, átmenni, minél hamarabb tisztázzuk ezt, annál jobb szávám képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a, önnek az újraválasztásához. Nagyon jó eredmény. És szeretném még általánosságban is megköszönni az összes ügynökségnek a nagyon fontos munkájukat. Ezt szinte mondani sem kell, de talán nem mondjuk elég gyakran. Én nekem az egyik évről a másikra történő átvitt pénzátvitelekről van mondani valóm. Nem nagyon tud megmozgatni az az ötlet, amit a számövőszék, illetve itt mások is mondtak, valamint raportőrök, Ayala Sender asszony, arról, hogy a, az igazolható átvezetések azok legyenek a pénzügyi rendeletben e, úgymond jogszerűek. Először is nem vagyok benne biztos, hogy a jogi keret az megfelelő, tehát az Európai Bizottságot kérdezném, hogy mégis lehet-e erről egyáltalán szó. Aztán e, a az igazolható átvezetés kifejezés már jogilag is problémásnak tűnik számomra, és először is azt kellene meghatározni, hogy kinek a feladata lenne mindezt minősíteni. Stijs úr következik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb, uh, ik heb twee vragen, of, of tenminste één opmerking. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne, illetve egy kérdésem és egy megjegyzésem. A következő lenne a megjegyzésem. Ami a Brexitet illeti, azt olvasom az EMA által megküldött válaszokban, hogy a londoni irodák bérlete 2017-től 2019-ig 347 millió euró lesz. És állítólag a bérleti szerződésben semmilyen olyan záradék nincs, amely a szerződés korai felmondására vonatkozna, gondolom, hogy ez egyéb Egyesült Királyságban bérelt ingatlanokra hasonlóképpen vonatkozik. Szeretném megkérde, megkérni a jelentéstevőt, hogy ezt hangsúlyozza ki a jelentésben, hiszen ez a tárgyalók számára is egy fontos szempont lehet, Látni kell, hogy mindennek költségvetési vonzata is van. Ami pedig a kérdésemet illeti, ez az f ra vonatkozik. Egyébként szeretném megköszönni a helyütt az összes ügynökségnek az alapos, pontos válaszokat a feltett kérdésekre. Nagyon üdvözlöm az információkat. Ami viszont az f illeti, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, az ombudsmanra vonatkozó kérdésre adott válaszban azt olvasom, hogy az EFSA-nak nincs meg a jogalapja ahhoz, hogy az egyetemeket és hasonló létesítményeket, ahol szakértők dolgoznak, arra kötelezze, hogy minden információt megadjanak a szakértők szakmai tevékenységét és az egyetemeket illetően. Nem tudják tehát ezeket a kapcsolatokat feltárni. Miért nincs itt megfelelő jogalap? Ez gondot okoz? Örlóral beszéltem az f ról és utána is olvastam a dolognak. És azt láttam, hogy ő is nagyon szkeptikus ezzel a problémával kapcsolatosan. Vannak szakértők, akik önállóan, az ágazattól függetlenül végezik tevékenységüket, ugyanakkor a Horizont 2020 program révén arra kötelezzük őket, hogy működjenek együtt a különböző egyetemekkel, létesítményekkel. Lehet, hogy jó lenne, hogyha Earl úr szólna még néhány szót erről, még világosabbá tenni, hogy mi, mi is a válasz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is feliratkoztam a felszólalók listájára. Asambó úrnak szeretnék kérdést feltenni. Az imént utalt arra, hogy várhatóan konfliktus alakul majd ki a finanszírozás körül. Tudjuk, hogy a heading alatt gondok vannak, ugyanis hogyha le kell építeni munkatársakat, akkor felmerül, hogy ezt hol kell megtenni. Ami az EU-s, az EU-s intézményekre vonatkozó rendeletet illeti, azt látom, hogy a bizottság azt tervezi, hogy service level megállapodásokat kötsön, a főigazgatóságok az ügynökségekkel szolgálati szintű megállapodásokat kötnének. Érdekelne, hogy ön mit gondol erről? Most azt látjuk, hogy a különböző bizottsági feladatokat ki akarják szervezni. Érdekelne, hogy önök mit gondolnak erről? Ugyanis akkor nyilvánvalóan az önök helyzete a legkiszolgáltatottabb, nem igazán tudnak ezzel szemben fellépni. Szeretném tehát tudni, hogy önök erről mit gondolnak. A válaszok következnek. Az EBÁT és az EMÁT érintő brexites kérdésekkel kezdenénk, utána az EIT-nek adnám meg még egyszer a szót, majd az EFSA-nak, és végül a budget főigazgatóságnak, hogy válaszoljon szerve már kolléga kérdésére, majd a számbevőszék és ismét a jelentéstevő. Ebben a sorrendben járunk el, Eba és Emma, Batyom úr van itt a listán, és Ferkesz úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és, köszön, és gratulálni szeretnék az ön újra választásához. Ami a Brexitet illetén az Európai Gyógyszeripari Gyógyszerügynökség számára az a legnagy, egyik legnagyobb kihívás megalakulása óta, 1995 óta. 800 munkatársat kell költöztetnünk családjukkal együtt. Ekkora, ügynökség, ekkora költözésre még nem volt példa az Európai Unión belül. Hatástanulmányt készítünk, az Európai Számvevőszékkel februárban első ízben megvitatjuk a hatástanulmány eredményeit, beleértve a pénzügyi következményeket is. Terveket készítünk a munka folytonosságára vonatkozóan, lehet, hogy a munkatársaink 50%-át is elveszítjük, attól függően, hogy az ügynökség hová költözik. Emellett nagyon nagy arányú szakértelmet is elveszítünk, hogyha az Egyesült Királyság kilép, ugyanis most a szakértelmünk kb. 20%-át az Egyesült Királyság szolgáltatja. Vizsgáljuk tehát a hatásokat, vizsgáljuk a lehetséges megoldásokat. Olyan tényezőket, faktorokat dolgoztunk ki, amelyek az ügynökség további működésének biztosítására vonatkoznak. Ezek az úgynevezett um, kritikus um, eredményfaktorok vagy tényezők. Ezek uh, teljesülése esetén tudja az ügynökség tovább biztosítani a megfelelő működését. Ezek a tényezők uh, minden földrajzi helyre, helyezkedésre vonatkozó megfontolást felülírnak. Emellett jó lenne, hogyha mielőbb döntés születne az új székhelyről, annak érdekében, hogy minél hosszabb legyen a végrehajtás időszaka. És már most is nagyon sok munkatárs egyébként elhagyja az ügynökséget, pontosan a bizonytalanság miatt. Lenne egy kérdésem a szakbizottsághoz. Nagyon támogatjuk a megfelelő a források megfelelő kezelését, és fontosnak tartom, hogy megkapjuk a lehetőséget, hogy fel tudjunk készülni a Brexitre, a költségeket illetően is. Ahogyan elhangzott, a költözési költségekkel kell szembenéznünk, a munkatársa költöztetése, az IT infrastruktúra költöztetése, és így tovább sorolhatnám még. Jelen pillanatban a font és az euró átváltási árfolyamát tekintve jó esélyt látunk arra, hogy egy tartalékot halmozzunk fel. Jó lenne, hogyha a költségvetési folyamatban létvevő szereplők, résztvevő szereplők, a parlament, a bizottság és a tanács megfelelő megoldást találnának erre, esetleg ezt a lehetőséget is fontolóra vennék azért, hogy továbbra is megfelelően el tudjuk látni a munkánkat egy másik tagállamba való költözés esetén, és köszönjük szépen előre is a szakbizottság támogatását. Darf ich eine Nachfrage stellen? Egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni. Azt mondta, hogy a szakértelem 20%-a elvész. Jól értettem, hogy ezek az önök nemzeti egészségügyi hatóságokkal folytatott együttműködésére vonatkozik. 16 év alatt rengeteg szakértelmet, tapasztalatot gyűjtöttek össze, ennek az újbóli felépítése másutt problémát okoz. Jól értettem? Igen, látom, bólogat, jó. Akkor most az EVA képviselője kapja meg a szót. To, to reply to your question, yes, we have to deal with... Válaszolva a kérdésre, két, két dologgal kell foglalkoznunk. Először is van a tudományos titkárság, az 890 tisztviselőt, illetve szervezetet jelenthet. E, ott elveszíthetünk embereket, és aztán azon kívül van még az a szakértelem, amit a tagállami hatóságok e, adni tudnak, tehát az összes tagállam és a jelenlegi helyzetben a brit hatóságok 20%-ot adják a szakértelemnek. E, nyilván a többi tagállammal már elkezdtünk beszélni arról, hogy hogyan lehet ezt kompenzálni, ugyanakkor ehhez a többi tagállam kötelezettségvállalására van szükség, hogy a a kieső brit szakértelmet pótolják. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, akik gratuláltak az ön újraválasztásához. Tisztelt képviselők, örülök, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy beszéljünk önökhöz, és az EBA előkészületeiről beszéljünk, arról, hogy a Brexit milyen hatással lesz. Az EMA-nak a, az EMA-s kollégához csatlakozva elmondom én is, hogy a mi problémánk is hasonló. Mindkét ügynökség Londonban van, és hasonló lesz a hatás. Mi egy kis ügynökség vagyunk, ugyanakkor ugyanazt a folyamatot kell, hogy végigvigyük, tehát fel, meg kell vizsgálni a várható hatást, és fel kell készülnünk arra, hogy kezeljük ezt a folyamatot, amely ráadásul számos elemében bizonytalan mind az időzítést, mind a kimenetelejét követően, tehát illetően, tehát nem lehet tudni, hogy például az ügynökségnek át kell -e költöznie, vagy hova. Ami a személyzet megtartását illeti, mi úgy gondoljuk, hogy egy áttelepülés jelentős hatással lenne a munkaerő stabilitására, illetve fluktuációt okozna. Jelenleg rendkívül stabil az állomány, ugyanakkor nyilván a jövőben a bizonytalanság miatt ez változik. Itt érdemes megjegyezni és csatlakozni ahhoz a kéréshez, amelyet az EMA előtt terjesztett a parlamenthez, E, illetve a, kockáza, a döntéshozókhoz, hogy korai döntést kell hozni az esetleges áthelyezésről, és megfelelő átmeneti időszakot kell adni ahhoz, hogy ezt a folyamatot végigvigyük, és biztosítani tudjuk, hogy az ügynökség munkájában ne legyen megszakítás. A Másik felülvizsgálati terület az a szerződéses kötelezettségekre vonatkozik. Itt már a szerződéseket áttekintettük, már ami azt illeti, hogy mely szerződések kapcsolódnak az ügynökség elhelyezkedéséhez, hogyan tudjunk szabadulni az esetleges szerződésektől, és vannak olyan például IT szerződések, eh, illetve a, magához a, a, az ingatlanhoz kapcsolódó szerződések, amelyek különösen érdekesek ebben a vonatkozásban. Eh, készítettünk egy elemzést, hogy ezek a szerződések hogyan eh, kezelhetők amennyiben megfelelő időt kapunk az átmenetre, akkor ezek a szerződések tulajdonképpen kezelhetőek. Ami az irodát illeti, ott az EBA Eh, ingatlan szerződése az átlátható. 2013-ban eh, történt a tárgyalás, eh, és egy úgynevezett breakout clause-ot, egy szerződésbontási klauzulát is beletettünk a, a Brexitre való tekintettel, amelyről már akkor szó volt, tehát 2020-ban a bérleti időszak felénél egy menekülő útvonalunk van, és már ennek a szerződésbontásnak a fel feltételei is ismertek, e, egy e, ösztönzőnek a visszafizetését kell teljesítenünk. A 12 éves szerződéshez kaptunk egy ilyen ösztönzőt, e, amelyet már lehívtunk a szerződés elején, de ha fél időben zárul a szerződés, akkor ezt vissza kell fizetni. Ezt megtakarításokkal részben kezelni lehet. Ami a az áttelepülés költségeit illeti, jelenleg erre nincsenek becsléseink, mert nem tudjuk, hogy hova kell áttelepülni, de megint csak teljes mértékű, teljes körű tájékoztatást akarunk adni eh, minden várható költséggel kapcsolatban, amelyek eh, felmerülnek majd az ügynökség eh, áthelyezésénél. Ami ennek a finanszírozását illeti, volt egy olyan gondolat, és ezt támogatjuk, hogy a költségvetésben különítsünk el egy folyamatosan növekvő tartalékot, vagy adott esetben új költségvetési erőforrásokat vonjunk be, akkor, amikor ténylegesen időszerűvé válik az átköltözés. Itt eh, én önöket csak biztosítani tudom arról, hogy eh, nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet, és eh, felülvizsgáljuk ezt a folyamatot, folyamatosan figyelemmel kísérjük, és teljes körű tájékoztatást adunk a várható változásokról, illetve költségekről. Köszönöm. Ja, besten, besten Dank. Wir... Nagyon szépen köszönjük. Az EIT képviselője következik. E- Köszönöm. Az EIT-vel kapcsolatban három kérdés hangzott el a pénzügyi autonómiával, a bizottsághoz való kapcsolattal, illetve a láthatósággal kapcsolatban, valamint a Forbes listás fiatal innovátorokkal kapcsolatban. Ami az autonómiát illeti, az Európai Bizottságnál ezt már a folyamatot 2016-ban újraindítottuk, és eh, egy kérdőívet már kitöltöttünk eh, azokról az adatokról, Eh, amelyek arra vonatkoztak, hogy az ellenőrzési rendszerünket hogyan tudjuk eh, javítani, és eh, a teljes pénzügyi autonómia megszerzéséhez azt gondolom, hogy ezek a rendszerek már rendelkezésre állnak, hamarosan bekövetkezik egy ellenőrző látogatás, remélhetőleg 2017-ben ez a folyamat befejeződhet. Azt illetően, hogy bármely bizottsághoz benyújtott dossziénkat visszautasították-e az elmúlt két két évben nem. Bizonyos tisztázó kérdéseket kapunk, de nem utasították vissza egyik beadott dokumentációnkat sem. Ami a láthatóságot illeti, illetve azt, hogy ezt lehet-e javítani, eh, nos, abszolút igen, eh, és sőt meg is kell tennünk nagyon határozott terveink vannak, egy új kommunikációs stratégia. Most kell ezt megtenni, mert most látható eredmények vannak, és mindig a jó eredményeket lehet legjobban kommunikálni, illetve bemutatni azt a hatást, amit gyakorlunk. Ehhez a saját erőforrásainkat használjuk, ezek nyilván korlátosak, de együtt működünk a hálózattal, a bizottsággal és a parlamenttel is, a STOA bizottsággal például együttműködünk annak érdekében, hogy jobban elterjedjenek azok az eredmények, amelyek a tevékenységeinkhez kötődnek. Ez tehát fontos. Emellett a közösségi médiára erősen koncentrálunk, mert annak a hatása az meglehetősen nagy, e, és e, láttuk azt is, hogy a lájkok, illetve a követők száma négyszereződött, e, a ciklehívások száma megkétszereződött az elmúlt években. Nyilván ennél is többet lehet tenni, és ezt fontosnak is tartjuk. Ami az EIT innovátorok listáját illeti, ugye 18-an kerültek rá a Forbes listára, ez ennek a folyamatnak a része, és egy elismerése a munkánknak. Kicsit a részletekbe menve, ezek olyan, olyan friss vállalkozások, vagy friss diplomások, akik vagy amelyek új szolgáltatásokat, termékeket indítottak nagy potenciával, és adott esetben ezeknek a piaci sikere is valószínűsíthető. Eh, digitalizáció, klímaváltozás, energia, fenntartható energia és nyersanyagok témájában különösen az első három innovációs közösség eh, értékeli az eredményeket. Egyébként erre mi is nagyon odafigyeltünk az elmúlt években, és komoly befektetéseket eszközöltünk. Kösz a lehetőséget most megragadva meghívom az ellenőrző bizottság tagjait, hogy meglátogassák a központjainkat, e, vagy a részt vegyenek a díj átadó ünnepségünkön, amelyet évente rendezünk meg, és ott találkozhatnak közvetlenül ezekkel a díjazottakkal, e, és szívesen megszervezzük ezeket a látogatásokat. Köszönjük szépen! Bart Stász kérdés az eszel kapcsolatosan, tessék. Madam Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy röviden megválaszolható a kérdés. Ugye azokra a szakértőkre vonatkozott a kérdés, amelyeket az EFSA felha, akiket az EFSA felhasznál, és akiknek egyetemi kapcsolataik vannak. Az ombudsman azt a megjegyzést tette, hogy ne csak az adott személyek érdeklődését vegyük figyelembe, hanem az egyetemnek az érdeklődését, illetve érdekeit is vegyük figyelembe akkor, amikor az összeférhetetlenség felmerül. Tehát gyakorlatilag az összes szakértő érdekeit eh, vizsgáljuk, eh, a független attól, hogy egyetemtől vannak-e vagy sem. Ugyanazt eh, a megközelítést alkalmazzuk tehát az egyetemi kutatóknál, mint más kutatóknál, vagy más embereknél, hogy elkerüljük az összeférhetetlenségeket ami az ombudsman kérdését illeti, az tovább megy ennél. Az egyetemektől elvárnánk, hogy az összes szerződésüket hozzák nyilvánosságra mi irányunkba, tehát az összes kutatási szerződést. Egyre globálisabbak az egyetemek, és egyre több a vállalkozás az egyetemeken. Az kutatások egy részét szerződéses alapon végzik el. Az ombudsman pedig azt kérdezi, hogy miért nem vizsgáljuk meg, hogy hogyan kapcsolódik egy egyetem kereskedelmi kereskedelmi vagy ipari eh, szervekhez és eh, entitásokhoz. Ennek igazándiból nincs adóalapja, és a praktikus képességünk sincs meg arra, hogy globálisan az összes egyetemi partnerünket feltárjuk ilyen szempontból. Tehát ezt nem tudjuk megtenni, de azt eh, meg tudjuk nézni, hogy az egyéni kutatóknak milyen érdekköreik vannak, illetve hogy van-e összeférhetetlenség vagy sem. Köszönöm szépen. A számbevőszék zárásképpen kérem legyen rövid. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok mindent nem tudok hozzátenni ehhez a nagyon érdekes uh, vitához. Meghallgattunk minden érvet, pénzügyi kérdések tartoznak a mi kompetenciánkba, um, és igazándiból egy konkrét kérdésünk van, látunk-e komoly problémát az ügynökségeknél nem látunk a mi magunk részéről. Nyilván Péter Szárvamával az ő kérdésében folytathatjuk a beszélgetést. A, mi auditorként nyilván mindig ellenezzük a jogszabályok rugalmas értelmezését. De ha a jogszabályba beleépül a rugalmasság, az jó dolog, mert nyilván a, szerződő, a jogszabálynak ki kell térnie például a kockázatvállalások mértékére, és ebben a közegben is szívesen beszélünk arról a közös megközelítésről, amely alkalmazható az ügynökségeknél, például az egyik évről másikra való átvitelnél, átvezetéseknél, illetve arról, hogy, hogy milyen e, beépített rugalmassága van a jogszabálynak. Most zárásképpen a jelentéstevőt kérni meg, hogy szóljon néhány szót. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm mindenkinek a magyarázatokat, az információkat. A magam részéről természetesen én is figyelembe veszem az összes információt, amely elhangzott, és biztos vagyok abban is, hogy megkapjuk a még hiányzó információkat. Két dologra szeretnék kitérni. Ami a még le nem kötött forrásokat illeti, illetve az előző időszakból ránk maradt forrásokat, mondhatjuk azt, hogy az Európai Bizottság és az ügynökségek közötti folyamatok produktumaként jönnek létre ezek az összegek, ezeket valamilyen módon szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezek egyszerűen a rendszer részei, szükségszerűen keletkeznek. Tehát vagy így gondolkodunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy új alapokra helyezzük az egészet, mondván elkerülhetetlen, hogy ezek az átvitelek, ezek a carryoverek létrejöjjenek, ezek a fel nem használt források, és a jövőben új lehetőségeket adunk a bizottságnak, hogy felhasználja ezeket a forrásokat, összegeket. Főként, ami az ügynökségek költségvetését illeti, nem arról van szó, hogy egy illegális dolgot legalizálunk, hanem egy új keretet teremtünk, tudván azt, hogy egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ilyen összegek létrejöjjenek. Az ügynökségek nyilván a bizottság részeként működnek, de mégsem azonosak a bizottsággal, ezért a különböző menetrendeket is össze kell egyeztetni egymással. Mindennek híve vagyok, amivel csökkenthetjük a kockázatokat, a hiba kockázatot, hiszen így a polgárok felé is növeljük az átláthatóságot. Egy bizonyos hiba arány nyilván elkerülhetetlen, de szerintem mindenek előtt azokra az ügyekre kellene tudnunk összpontosítani, amelyek egyébként is elkerülhetetlenek, amelyek valóban aggályosak. Ami a mentesítést illeti, nyilvánvaló, hogy a mentesítést ügynökön, ügy, ügynökségenként kell megadni. A kevésé operatív esetekben viszont tematikusan járhatnánk el azért, hogy ne ismételjük önmagunkat, tematikusan csoportosíthatnánk az ügynökségeket, amelyek közös célkitűzések elérésén dolgoznak, és ehhez mérten végeznénk az auditálást vagy ellenőrzést a jövőben. Ami azokat az ügynökségeket illeti, amelyek a Brexit-tel küzdködnek, úgy véljük, hogy a lehető leggyorsabban le kellene bonyolítani a szükséges lépéseket. Fontos, hogy mielőbb tisztázzuk a helyzetet, és gondoskodnunk kell arról, hogy az átmeneti időszak megfelelő hosszúságú legyen, hogy mindenki alkalmazkodni tudjon az új helyzethez. De mindeközben az időt sem vesztegethetjük, és hibákat sem követhetünk el. Remélem, hogy a következő jelentésekben ez, ben ez már teljes körülön szerepel majd. Köszönjük szépen! A költségvetéssel foglalkozó főigazgatóság most nincs itt, de majd írásban válaszol, ami pedig Ásambó úr megjegyzését illeti. Önt szeretnénk meghívni majd egy rendezvényre, amelyet a Költségvetés ellenőrző szakbizottság szervez, de most már nincs több időnk, mert át kell térnünk a politikai pártok finanszírozásának kérdésére. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, megköszönöm a bizottság illetékes főigazgatóságának is az együttműködést. Most röviden megszakítjuk az ülést, mert egy zárt ülés következik. A politikai pártok és alapítványok finanszírozásáról kérek mindenkit, hogy mielőbb hagyja el a termet, hogyha nem illetékesít lenni az átülésen, és köszönöm.